néhány eljárási javaslatom van a kollégákkal új kérdéseket álltottunk össze a bizottság felé és szeretném ezt kiemelni mert most tudtuk meg, hogy ma a norvég hatóságok a cseh anyától elvették a gyermeket, és norvég nevelőszülőknél helyezték el adoptálás céljából. És ez szörnyű dolog, fel vagyunk háborodva. A cseh köztársaság itt a, a cseh köztársaság sem tud lépni, és mi itt a parlamentben sem tudunk semmit tenni a gyermekek érdekében az EU-ban. És elnök asszony, szeretném elmondani, hogy a következő plenáris ülésen kérdést szeretnénk intézni a bizottsághoz e tárgyban, és kérjük, hogy ezt támogassa. Igen fontos kérdésről van szó, mondja az elnök asszony, de előbb ezt az elnökök értekezlete elé kell terjeszteni azért, hogy ezt a fontos témát a plenáris napirendjére tudjuk tűzni. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét szeretném most felemlíteni. Van-e valakinek megjegyzése a tegnapi jegyzőkönyvhöz? Ha nincs, akkor ezt elfogadtuk. Most pedig a bizottság szóbeli